adatszolgáltatás, adatszolgáltatás lehessen nyújtani, sokkal jobbak, mint az USA-ban vagy Kínában. De ehhez az kell, hogy nyomást gyakoroljunk állandóan az elkövetkező években. Nem vagyunk még készen, a döntések megszülettek, az iparág számára ez fontos, az egész európai iparág számára. Nem csak a telekomról van szó, hanem az európai iparágról van szó, ezen kívül megállapodtunk abban is, hogy feltárjuk a frekvenciákat, és ezzel meg tudjuk tenni a szükséges jövőbeli lépéseket. Egy kicsit sikeresebbek is lehettünk volna a parlament részéről a versenyképességi szabályokat illetően. Lehet, hogy többet lehetett volna lennünk a más területeken is, de Hogyha visszatekintünk a tárgyalásokra, akkor azt kell mondanom, hogy hálás vagyok az együttműködésért a frakciók között, és szeretnék Royal úrnak és köszönetet mondani, amelyet elnökölte a trialógust, és eh, a trialógus során is akár csak a, itt az um, szabadságban nagyon jó elnök volt. Köszönöm szépen! Bedanke mich, Kollege Höckmark, und darf... Köszönöm szépen, akkor szavazzunk, és rátérünk az elektronikus szavazásra, mert az egész szövegről szavazunk. A szavazást megnyitom. Nem működik, úgy tűnik. Ja, moment. Moment, moment. Only a second. Egy másodperc. Most már működik. Du musst mal, der kennt Johansson, der hat seine Karte. Klaus hm? Johansson. Klaus Johansson doesn't have his card. Uh, I think he. Uh... Who made a minute? Right. Yeah. Umgekehrt. Our new colleague. Okay. Yeah. Okay. A szavazást lezártam. Csodálatos az eredmény, gratulálunk Hökmárk úrnak és a kollégáknak. Szerintem ez egy nagyon jó eredmény. Let's go. We have a problem, but Mr. Itt van egy kis problémánk valakinek a szavazókártyájával. 2 plus, 3 plus. 3 plusz még pluszban. Három szavazógép nem működik. Úristen, mondja az elnök. Akkor még szavaznunk kell arról a levélről, amit eh, én küldtem az elnökségnek, a lengyel elnökségnek, ki, ki támogatja, ki ellenzi. Hát logikátlan lenne, hogy valaki ellenezné. Köszönöm, akkor ezt elfogadtuk. Következik eh, az információs rendszerek elleni támadások. Ötös napi rendi pont, megvannak a dokumentumaik, én mindjárt megtalálom a saját dokumentumaimat, meg is kezdjük, megvan, 41-essel kezdjük. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 42-es, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 9-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 50 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Következik a kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 11 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 55 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 26-os mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 27-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 30 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 31 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 5-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 37 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 38 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 39 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 7-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 40 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk a teljes szavazás elektronikusan. A szavazást megnyitom. Lezárom. Ne, elfogadtuk. 49, igen, egy nem. Alles clear? No? Kollege Ehler. Um, just two sentences. Csak két mondatot szeretnék mondani. A számítógépes biztonságról beszélünk, a kiberbiztonságról, és első alkalommal foglalkoztunk erről eh, ezzel Európában jogi keretek között, és van egy számadat az összes tagállamban, 32 esetről érkezett eh, hír a bíróságokra, és csak 11 esetben döntetett bíróság, született dönt, bírósági döntés. Tehát ez az első alkalom, hogy szabályozott módon próbáljuk koordinálni ezeket a lépéseket a tagállamokban. Ezen kívül szeretném megköszönni azt, hogy a hatáját a jelentésnek a szakbizottsági jogakotásra koncentráltuk, mert az illetékes szakbizottság arról döntött, hogy minden módosításunkat elfogadják. Gut, danke sehr. Gibt es weitere Wortmeldungen? Nicht der Fall. Darf mich bedanken. köszönöm szépen. Gratulálok a vélemény szerzőjének Éler úrnak, és nézzük a hatos napirendi pontot, a pénzügyi válság kihatása a védelmi ágazatra. Tosanovski kolléga készítette el először ezt, egyes kompromisszum mellett ellene elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15 két részben első mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30-as szóbeli módosítóval mellette, ellene. Még egyszer nézzük mellette, ellene, elfogadva. 32-es mellette, 32-es mellette, 29-esnél nem az szerepel, hogy okafogyott, válik. Holz, ne? 32. okay. 32 Zustimmung. 32-es mellette. Ellene. És a többiek. Mellette, még egyszer. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 37 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszus mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 43 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette ellene Még egyszer mellette a 45-ösnél ellenőrizzük. 45-ös elektronikus szavazás következik a 45-ösről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig nézzük az záró szavazást. Elektronikus szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok. Tosanovszki kollégának, ez egy világos eredmény. Most pedig áttérünk a hetes napi rendi pontra. A többéves pénzügyi keret felül, felülvizsgálata 2007-2013-as időszakra vonatkozóan. Itt is van egy szavazólista, Sartori kolléga anyaga ez. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, egyes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 10-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 11-es mellette, ellenőrizzük a 10-est, megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom az elektronikus szavazást, Egy csekéket többséggel elutasítottuk 11-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 12-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 14-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva 16-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 19-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 2-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette elnézést, Tikau asszony. Domnule președinte, aș uh, vrea... Engedje meg, elnök úr, hogy kiemeljem azt, hogy itt a jövőbeli finanszírozási szükségletre utalunk az ITER esetében. Éppen ezért Mielőtt szavazok erről a módosításról, szeretném ismerni a bizottság véleményét, mégpedig arról, hogy kell-e elemezni az ITER jövőbeli finanszírozását a projekt kötvények alapján. A szavazás előtt a bizottság véleményére vagyok kíváncsi. Köszönöm. Okay, wir machen jetzt die Abstimmung bis zur... Rendben, akkor az euró szavazásig leszavazunk, és aztán megnézzük utána, mert a szavazás közben ez nem lenne kellemes, azt megejteni. Általában először leszavazunk. Most nem kell előről lefolytatni ezt a vitát. A szabályokhoz kellene tartani magunkat. 23-as mellette. Elnézést az emel túl vagyunk. 24-es mellette. Ellene. Tartózkodás Elutasítva. Nézzük az szavazást. Elektronikus szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevő asszonynak. Ezzel ezt a rendi pontot is elintéztük. Valamennyi szavazás végére értünk. Köszönetet mondok a kollégáknak megértésükért, hogy a szabályokhoz kellett magam tartani. Most szívesen folytatnám a további eszmecserével, de ez csak akkor lehetséges, hogyha némileg nyugalom áll majd be itt a teremben. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Tisztelt kollégák! Lehetséges lenne az eszmecseréket a termen kívül lebonyolítani, annak érdekében, hogy akik a szabályos üléslefolytatást szeretnék itt szorgalmazni, azoknak ne kelljen üvöltözniük. Dear colleagues, please, that's possible. Kedves kollégák, na, le tudnák-e folytatni a magánbeszélgetéseiket kint, és mi csinálhatnánk itt a munkánkat, végezhetnénk a munkánkat. Vannak kollégák, akik szeretnének dolgozni itt. Gibt es hier so ein Bing-Bang? So Geräusche? Ja, wenn So, dann fangen wir jetzt an. Akkor tehát kezdjük. Nézzük az unión belül nyilvános mobil hírközőhálózatok közötti balangolás napirendi pontot, és Nibler asszonynak szeretném megadni a szót. Ez azt jelenti, hogy a többiek ne beszéljenek jó lenne, hogyha oda is figyelnének, mindkét feltételt követelném, ez már szuper lenne. No, asszony, öné a szó, mégpedig csak az öné. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Ma folytatjuk le az első vitát a bizottság új javaslatáról, az úgynevezett hármas barangolási rendeletről. Szeretném bevezetni a témát, és nagy érdeklődéssel várom az önök elképzeléseit. Engedjék meg, hogy mielőtt a bizottság javaslatának tartalmára kitérnék, és részemről is egy első értékelését adnám ennek. Nos, azelőtt egy előzetes megjegyzést hagyd tegyek. Tudják, hogy a roaming téma már hosszú éve foglalkoztatja az Európai Parlamentet 2007-ben. A rooming egyes rendeletet elfogadtuk, mely által első ízben történt, hogy árplafonokat vezettek be a telefonbeszélgetések vonatkozásában, a kimenő és bemenő hívásokra, 2009-es évben pedig ezeket a D-plafonokat kiterjesztettük az úgynevezett roaming 2 rendeletben az SMS-ekre, és az adattovábbításra az előzetes teljesítményi szintre tekintettel. Július óta ennek következtében a roaming ügyfelek 93 centet kell, hogy fizessenek a kimenő és plafonozott árat a bejövő hívásokért, és az előzetes teljesítmény esetében is 80 euró centen van meghatározva a maximális plafon. Nos, 2007-ben erről döntést hoztunk azért, mert megállapíthattuk, hogy hatalmas magas árak vannak a 27 tagállamban, hogyha valaki az országhatárén kívül telefonnál, vagy SMS, vagy adatszolgáltatást akar lehívni, ami tarthatatlan dolog egy egységes belső piacon, és a távközlési szolgáltatások egységesítését már hosszú évek óta meg akartuk valósítani. Hol is tartunk most, tisztelt Hölgyeim és Uraim? Nos, a helyzet a Rooming 1-2-es rendelet által némileg javult. A ö, ö, bejövő telefonhívások 46%-kal olcsóbbak, mint a rendelet hatályba lépése előtt Azonban még mindig hatalmas árak vannak például az adattovábbítás roamingnál, és azt hiszem, hogy helyes és jó, hogy most a bizottság javaslatával foglalkozunk a roaming drive keretében, és ezzel megtesszük a következő lépést az ügyfélbarát, a fogyasztóbarát árak irányában. Ez tehát a javaslat. Valamennyien tudják, hogy a következő években az egyes, kettes roaming rendeletek hatályukat vesztik, és már itt a szakbizottságon belül a tanácskozásaink során, hogyha biztosítani akarjuk, hogy 2012 nyara után is jó árakat kapjanak az ügyfelek, akkor már a roaming 3-as rendeletről mindenféleképpen időben le kell zárnunk a tanácskozásokat, hiszen a roaming 3-as rendelet így a kifutó rendeletek helyébe léphet azonnal. Nos, nézzük a bizottsági javaslat tartalmát, amely újdonságot tartalmaz. Elfogadtuk a roaming rendeletet nem azért, mert valamelyen úgy gondoltuk, hogy jó dolog a maximális árak meghatározása európai szinten, hanem az volt a célunk, hogy nagyobb versenyt teremtsünk a piacon, és az elemzések az elmúlt évekből bizonyítják, hogy ezt a célt még nem értük el. Tehát nem sikerült több versenyt vinni a piacra, ezért üdvözlöm a bizottság javaslatát, amely nem csupán azt irányozza elő, hogy továbbra is, hogy továbbra is meg kell szorítanunk a maximális árakat, és itt a, a végső felhasználók fel is tovább kell adni azt, hanem az újdonság a bizottság javaslatában az az, hogy strukturális intézkedésekre is szükség van, hogy a külső új szolgáltatók strukturális elvesztés révén lehetőséget kapjanak a piacra jutáshoz. Nagyon jónak tartom ezt a javaslatot, hogy hogyan lehet ezt végrehajtani, és az egyes államokban hogyan lehet ezt alkalmazni, arról még intenzív vitára van szükség, de azt hiszem, hogy a problémát a gyökerénél kell megragadnunk, biztosítanunk kell ezt, és gondoskodnunk kell arról, hogy valóban nagyobb legyen a verseny a piacon, hiszen a célunk a belső piac kialakítása, és nem pedig az, hogy 15-20 évig még árak rögzítésével szabályozzuk a piacot. A bizottság tehát azt javasolja, hogy még szigorítsuk a maximális árak plafonokat, illetve helyett struktúrális intézkedéseket javasol. Ami az elplafonokat illeti, azt javasolja a bizottság, hogy mind a telefonhívás, mind az SMS vonatkozásában ezeket tartsák fenn 2016-ig, amikor is az számoknál ez a plafon 2002-ben 32 eurócentben került meghatározásra, és 2014-ig 21 eurócentre kell, hogy csökkenjen, 2014-ben pedig 6 eurócent kell, hogy legyen a nagykereskedelmi ár. Az SMS-eknél 2 eurócent nagykereskedelmi ár, és az ügyfelek szintjén pedig 10 cent. Az adat továbbításnál a nagykereskedelmi szint került csak eddig szabályozásra, és most az az újdonság, hogy a végfelhasználóknál is lesznek maximális árplafonok. A nagykereskedelmi szintnél 15 cent kell, hogy legyen ez az ár 2014-ig, és 10 eurocent megabájtonként ügyfélszinten. szinten. A bizottság javaslata szerint 2014. július 1-én lejárnak ezek az árak, azzal a feltétellel, hogy odáig a struktúrális intézkedéseket foganatosítani lehet, hogy az alatt mi értendő, nos azokra az intézkedésekre még ki fogok térni részletesen. Ez a hármas cikkben szerepel, ahol is a bizottság javasolja, hogy a nyilvános mobil hálózatszolgáltatókat kötelezni kell arra, hogy a virtuális szolgáltatóknak, akik nem rendelkeznek saját hálózattal, biztosítsanak hozzáférést a saját hálózatukhoz. Itt a szétválasztás témájával a szakbizottságban már igencsak megismerkedhettünk más területeken, mint az energia belső piaci csomagon, csomaggal kapcsolatban évek óta vitatjuk ezt a témát, és most a távközlési területen is foglalkozunk ezzel. A négyes cikkben a bizottság utal arra a lehetőségre, hogy a barangolási szolgáltatásokat és a mobil szolgáltatásokat külön lehessen eladni. Ez a szétválasztási intézkedés eszköz, amely már valóban szakbizottságunk előtt hosszú ideje ismert. Az, hogy az árelőnyöket így a az árplafonokat a strukturális javaslatokkal kombinálják, Nos, ezzel kapcsolatban az az értékelésem, hogy helyes, hogy ezt a két vágányú megközelítést bemutatta a bizottság, ezt támogatjuk. Ez, ennek az a célja, hogy nagyobb legyen a verseny a piacon. A fogyasztóvédelmi képviselőkkel érdekes vitákat folytattam, és nagyon fontos itt a szolgáltatásoknál nagyobb bizalmat teremteni, hiszen sokan gyakran, hogyha külföldre utaznak, akkor a roaming szolgáltatásokat egyszerűen kikapcsolják, mert félnek attól, hogy az év végén, jön, a nap végén jön a hatalmas ársok. Éppen ezért nagyon fontos az árszabályozás, és az intézkedések révén a bizalom felépítése, hogy itt az európai belső piacon ezt valóban meg tudjuk majd valósítani. Ez a feltétele annak, hogy a digitális agendát valóban meg tudjuk majd valósítani. Ami az árplafonokat illeti, hogyha értékelésemet akarják hallani, de érdekes lenne számomra az önök véleményét is megismerni. Nos, azt hiszem, hogy a telefonálás és az SMS területén a javaslat nem rossz. Lehet erről még vita, vitatkozni, hogy talán egy Mm, mm, kicsit nagyobb mozgástérre lenne szükség, de azt hiszem, hogy különösen az adat továbbítás roomingára vonatkozóan itt a szakbizottság és a plenáris véleményt kell, hogy kialakítson. Nagyon különböző felfogások léteznek e tekintetben. Azt hiszem, hogy ezen a területen a bizottság nem volt elég ambiciózus. Még egy további lépésre lenne szükség és a nagykereskedelmi és a végfelhasználók közötti ár rés kevesebb kell, hogy legyen, kisebb kell, hogy legyen, mint amit a bizottság javasolt. De erről természetesen még vitáznunk kell, ahogyan mondtam, azt hiszem, hogy továbbra is szükség lesz az árplafonokra, mindaddig, amíg a struktúrális intézkedések révén nem jön létre az a biztonság, hogy valóban működik a verseny a piacon. Ami a struktúrális intézkedéseket illeti még két mondat, itt a rendeletben konkrétan hát gondolják, hogy hogyan lehet ezeket végrehajtani. A bizottság nem javasol konkrét technikai végrehajtási módszer, technológiák semleges akar maradni, de természetesen bizonyos preferenciákat már jelez az egyik vagy másik módszer mellett. A single vagy dual solution talán a bizottság képviselője ki tudja ezt fejteni hogy egy második szimkártyára is szükség lesz, vagy csak egyetlen szimkártyára. Egyes javaslatok, a berek javaslata is abba az irányba mutat, hogy a roamingnál egy olyan megoldásra van szükség, hogyha egy új ö, üzemeltető jelentkezik, akkor ö, valaki az adott helyszínen tudja majd kiválasztani a szolgáltatás nyújtót. Nos, kollégák, azt hiszem, hogy jogalkotónként nem a mi feladatunk a single dual rendszere vagy a local breakout kérdésével foglalkozni. Ez egy olyan dolog, amelyet a bereken, a bizottságon keresztül lehet majd szabezni, akik jobban mérlegelni tudják ezeket a kérdéseket, mint mi itt a szakbizottságban. Tehát a technikai végrehajtás kérdéseit. De talán bizonyos irányt nekünk is támogatnunk kell a javaslatot illetően, hogy aztán egy fogyasztóbarát megoldás jöjjön létre a végén. De ezek részleteiről még vitáznunk kell. Ami fontos számomra, hogy csak akkor érjük el a versenyt a piacon, hogyha fogyasztóbarát intézkedések alakulnak ki, amely a bizalmat valóban helyreállítja a végfogyasztóknál. Tehát, hogyha valaki külföldre utazik, akkor nem történik az, hogy az adat továbbítás révén egyszerűen rengeteg pénzemet elvesztem, azt hiszem, hogy tehát előre kell lépnünk e tekintetben, és van még itt egy javaslat a bizottság részéről, amelyről ö, szólnék bevezetőm végén. A Bill Shocks témája nem csupán az EU belső piacára tekintettel, hanem az EU-n kívüli piacokra tekintettel is. Azt hiszem, itt át kellene gondolnunk, hogy ö, talán egy olyan rendelkezésre lenne szükség, hogy a Bill Shocks jelensége az Európai Unión kívül is keletkezhet. Például, ha Egyiptomba utazom, vagy Izraelbe, vagy Palesztinába, vagy akár az USA-ba megyek, akkor ott is a szolgáltató kötelezve legyen egy bizonyos nagyságrend esetében az ügyfélnek jelzést adni, hogyha például 15 eurót meghaladna az továbbítandó adatok költsége. Jó lenne, ha ezt a javaslatot is támogatni tudnánk. Aztán itt még vitáznunk kell azt illetően, hogy milyen szállításoknak biztosítsunk preferenciát. Itt kilobájt, megabájtot javasol a bizottság. A zöldek részéről Christian Engströmmel beszéltem Szerinte csak gigabájtról kellene beszélnünk. Nem tudom, hogy önöknek mi az elképzelésük erről. Számomra fontos az önök elképzelését megismerni a Rooming 3-as rendelettel kapcsolatosan. Az én összértékelésem az, hogy a bizottság jó javaslatával nézünk itt szembe, amelyen még lennének javítandó dolgok, a cél világos, a piacon nagyobb versenyt kell létrehozni a strukturális intézkedések révén, az árszabályozás kérdését is szem előtt kell tartanunk, ösztönzőket kell teremtenünk a szolgáltatók motiválása céljából, hogy lépjenek piacra. Természetesen itt vannak bizonyos különbségek a nagykereskedelmi és a végfogyasztói szint között, de másrésztről fontos a az ügyfelek, a fogyasztók bizalmát erősíteni ezen a piacon, illetve kiépíteni, hiszen különben ez a rooming 3-as rendelet semmire sem jó. Ez tehát a tartalom, még az időtervet illetően egy utolsó mondat, elnök úr. Feladozni fogok azon, hogy a lehető leghamarabb elkészítsem majd az első jelentés tervezetet, talán még ebben az évben, az egyik utolsó ülésünkön, ebben az évben még karácsony előtt meg tudjuk majd ezt vitatni. Én azt írtam fel magamnak, hogy talán december 19-én lesz lehetőség arra, hogy itt a jelentésemről vitázzunk. Jó lenne, hogyha a szakbizottságon belül egy mini meghallgatást tudnánk szervezni ebben a témában, nem csupán a technikai végrehajtás kérdéseire vonatkozóan, és aztán a módosítók benyújtásának határidejét is tisztáznunk kell, hiszen a lehető leghamarabb szavaznunk kell, az első olvasatban való megállapodás mindenki számára elég félelmetes, de a cél egyszerűen az, hogy a Rooming 3 rendelet, a Rooming 3 rendelet, kettes rendelethez közvetlenül csatlakozzék, mindent meg fogok tenni, hogy gyorsan előre, előre vigyem a vitákat, és időben talán a következő év nyári szünet előtt azt a jelzést tudjuk majd így kiküldeni a polgároknak, hogy gondoskodunk arról, hogy a roaming szolgáltatások, a telefonhívások, SMS-ek belső piacát Európában valóban meg lehet valósítani. Ennyi volt tehát részemről, előre várom már az együttműködést önökkel, örülök a remek eszmecsérének, és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen Angelika Niblernek. Az eljárással kapcsolatban a nekét megjegyzésem. December 19-én, 20-án ez körülbelül a mini meghallgatás ezzel kapcsolatban, és a jelentése bemutatása után egészen gyorsan be lehetne nyújtani a módosítókat, hiszen idézítenünk kell ezt a bizottság közleményéhez is. Ez az a javaslat, amit tettek, hogy gyorsabban járjunk el. Persze felmerül a kérdés, hogy mennyire kell erről vitázni, és hogy ez lehetséges-e, vagy sem tehát ehhez is megfelelő időre van szükség, szemben a többi eljárással. Itt már ö, a harmadik alkalommal beszélünk ugyanazon tényállások mellett erről a kérdésről. Ez is lehet egy magyarázat annak, hogy ilyen gyorsan kell eljárnunk, de majd a frakció képviselői elmondják ezt talán. Del Castillo úr kapja meg a szót. Mente porque se trata Köszönöm szépen, nagyon röviden szeretnék hozzászólni, mert itt az első megközelítéséről van szó a roaming átdolgozásának. Ez egy átfogó visszaadása mindennek, amit a bizottság tett. Egyetértek azzal, hogy mindenképpen a kompetenciákat kell erőre vinni ezen a piacon, csökkentek az árak, ez tény, viszont a kompetencia viszont nem egészen magas. Ez azt jelenti, hogy a felső határa kapcsolatos megállapodás, amit a szolgáltatók tettek meg, ez megtörtént, viszont nincs igazából verseny ezen a piacon. Anélkül, hogy a részletbe bocsátkoznánk, lesz időnk és meg tudjuk tartani a meghallgatást is, és stratégiai elképzelésre van szükség. A roaming szerintem túlságosan is az adatra koncentrál, a roaming 2 főként a hívásokra koncentrál, a roaming 3 viszont már egyfajta garanciát kell, hogy adjon nekünk, és úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban kell egy kis kiigazítás az adatátadást illetőleg. Ezt a versenyképes piac kontextusán belül kell látnunk, és azon struktúrákon belül, amelyek ezt garantálhatják. A roamingot össze kell kötnünk a rádió spektrummal, amiről most szavaztunk, és az lehetőséget kínál nekünk arra, hogy legyen mobil széles sáv is, amelyel gyorsabban lehet átadni az adatokat, amelyel az adatfogalom gyorsabb lehet. Tehát ez az infrastruktúrához is kötődik, meg kell vizsgálnunk a versenyképes piacot a hívások tekintetében, a, illetve az adatforgalom tekintetében is. Úgy gondolom, hogy pontosan ez az a kérdés, amiről most szó van. Az adatforgalom remélhetőleg megnövekedett a világon, és amit eh, meg kell vizsgálnunk az az, hogy milyen lesz a roaming az adatforgalom esetében. Mindenképpen gyorsan kell eljárnunk, viszont eh, koncentrálni, koncentrálni kell a mechanizmusra és ami a roaming piacon tapasztalható Göbelsz úr. Merci, président. Euh, Köszönöm, elnök úr. Először is Angelika Niblernek szeretnék köszönetet mondani, azért, hogy a bizottság javaslatát ennyire jól prezentálta. Ez lehetővé teszi azt, hogy röviden szóljak. Angelikával a roaming 1-es esetében már együtt dolgoztam. Annak idején a mi szakbizottságunk elnöke volt, és nagyon hatékony trialógust folytattunk, és sikerült az is, hogy a parlament nézőpontját elfogadtassuk a tanácssal, ez elég nagy siker volt. Még akkor is, hogyha a roaming 1 és a roaming 2 után még mindig túl magas díjtételek vannak érvényben Európában, és nem csak az adatátvitel esetén. Őszintén szólva, mindazok, akiknek van mobiltelefonjuk, és ez mindannyiunkat érint, tudják, hogy szinte lehetetlen kiolvasni a telefonszámlát és megérteni. Értetetlen, hogy mi szerepel a számlán, és szerintem arra kell rábírnunk az üzemeltetőket, hogy sokkal felhasználó barátabb megközelítést alkalmazzanak az ügyfelekkel szemben. Ugyanez vonatkozik a díjtételekkel kapcsolatos tájékoztatásra. Azt látom, hogy nagyon sok üzemeltető időnként agresszív ajánlatokat tesz az új ügyfelek megnyerése érdekében, de általában elfelejti, hogy az új ajánlatokba bevonja a már régóta meglévő ügyfeleket, és arra lenne szükség, hogy az üzemeltetők minden ügyfelüket részeltessék az új kedvezményes díjtételekből, és ne csak a célcsoportokat. Ami a bizottság javaslatát illeti, ez jó irányt vesz, még akkor is, hogyha bizonyos pontokról még vitát kell folytatnunk, és Annalise Liberek tett ezzel kapcsolatosan megjegyzéseket. Természetesen még van eh, erre időnk, Angelika és az összes árnyék jelentéstevő vezeti majd ezt a vitát. Szerintem itt nagyon széles körű együttműködés valósul meg a különböző politikai frakciók között. Egyébként, ezt már elmondtam, egy meghallgatáson, amit a régi parlamentben én vezettem. A büntető tarifák első áldozatai az európai parlamenti képviselők, hiszen ők a roamingot, a barangolást igen nagy mértékben használják. Az egyik kérdés, amelyik még nyitott, az az, hogy a bizottság javasolta a verseny megnyitását, de ez vajon kedvező lesz az új belépőkre, a kisüzemeltetőkre, vagy pedig csak a nagyüzemeltetők fogják ezt hasznosítani. Én azt tapasztalom, hogy a Vodafone, az Orange és a többi nagy társaság telefonikán nagy üzemeltetők jelen vannak szinte az összes országban. És amikor a nagy csoportok képviselőivel találkozunk, azt mondják, hogy ők szeretik az európai belső piacot, de tarifa dítétel okok miatt szűkre szabottan szeretnék fenntartani a nemzeti határokat, és most valóban meg kellene valósítani a belső piacot. A roaming, a barangolás esetében, főként az adatátvétel esetében, mert itt láthatóan visszaélések vannak, ami pedig a harmadik országokkal való kapcsolatot illeti. Itt ismét az EU képviselőkre gondolok, mi ezt igénybe veszük, és aztán látjuk a számlát, amikor megkapjuk a számlát, milyen díjtételek vannak, hogyan tudnánk ezt a problémát megoldani, hogyan lehet elutasítani olyan értesítéseket, amelyeket a helyi üzemeltetők küldenek, és amelyeket aztán leszámláznak. Tehát értesítések, amelyek nem kívánatosak. Nos, ezt szerettem volna elmondani a frakcióm nevében. Biztos vagyok benne, hogy gyorsan tudunk majd dolgozni a továbbiakban is, és talán első olvasatban sikerül a tanácssal megállapodásra jutni. Köszönöm. Köszönöm szépen, és Valéján asszonynak adom meg a szót. Well, it's good, uh... Köszönöm, elnök úr. Néhány gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Jó, hogy vannak itt számok, ez azt jelenti, hogy végtelen lehetőségeink vannak, majd lehet, hogy eljön a 15-ös, a roaming 15, és meghozza a megoldást. Tudjuk, hogy mit várnak a fogyasztók ettől a szolgáltatástól, de most a roaming hármasnál tartunk, és Angelikával én is együtt dolgoztam, nem csak a roaming egy, hanem a roaming kettő esetében is, akkor elnöke volt ennek a szakbizottságnak, és akkor is igen sikeres háromoldalú tárgyalásokat folytatott le. És itt a cél az, hogy a roaming szolgáltatások javuljanak az európaiak számára. Most itt tartunk, szeretnék a bizottságnak gyakorolni, és elmondom, hogy támogatni fogom ezt a megközelítést, hiszen ez az első olyan, amely strukturális, úgynevezett strukturális intézkedéseket kíván bevezetni. A cél az, hogy verseny legyen a piacon. Jó minőségű szolgáltatások elérhető árakon. Ezek a célok, ugyanezek voltak a roaming 1 és roaming 2 esetében. A roaming 2-ben már strukturális intézkedéseket kértünk, most egyet javasol a bizottság e körben. Érdekes ez a megközelítés, amikor kettős megközelítés van, akkor ez azt jelenti, hogy mindkét irány ugyanabba a mindkét megoldás ugyanabba az irányba mutat. Kérdés a megközelítés. Ami a szétválasztást illeti, unbundling, és az ár plafonokat, ezek még mindig benne vannak. Értem, hogy ez együtt jár az unbundlinggal, a szétválasztással jelen pillanatban ami a populista intézkedéseket illeti és a plafonok csökkentését, most erre nem térek ki, ami az adatokat illeti, a nagykereskedelmi árak csökkennek, a kiskereskedelmi árak viszont még mindig nagyon magasak. Ez olyan kérdés, amelyet meg kellene vitatnunk, és itt megállapodásra van szükség. Vannak itt kisebb részletek, dönteni kell, hogy a, az egységes vagy a kettes eh, IMSI-okat eh, támogatjuk-e, vagy ezeket eh, kombináljuk, de attól függetlenül, hogy milyen megközelítést támogatunk, ezt a fogyasztóknak könnyen kell tudniuk felhasználni, mert hogyha a megoldások bonyolultak, akkor továbbra is fennmarad a nemzeti üzemeltetők státuszkója. Ami nem világos nekem, hogyha támogatjuk a szétválasztást, akkor az miért van, hogy én, mint fogyasztó, nem vehetek roaming szolgáltatásokat más országban, csak abban, amely az én nemzeti szolgáltatom, amelyben a nemzeti szolgáltatom nyújtja a szolgáltatásokat, mert itt azt várjuk az unbundlingtól, a szétválasztástól, hogy európai megközelítést képviseljen. Hogyha a szétválasztásról beszélünk, akkor meg kell néznünk, hogy találunk erre a kérdésre is választ. Ennyit szereztem volna most mondani. Szokás szerint támogatom ezt a szanyagot. Lehet, hogy ha túl sokan, vagyis ha sokan beszélnek egy-egy témáról, akkor a bizottság egy új, kitűnő ötlettel fog előállni. Köszönöm. Lamberts. Lamberts kolléga következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen Angelikának és ezt a nagyon jó bevezetőt. Nem fogok mindent megismételni, amit már elmondtál, mert többnyire egyetértek mindennel, amit említettél. Szeretném elmondani azt, hogy természetesen nem szeretnék populistának hangzani, de tényleg meg kell vizsgálni azt, hogy a plafonértékek megfelelőek, és a nagyobb gondom ezek a strukturális kiigazítás területén vannak, illetve a nagykereskedelmi áraknál. Igazából foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, úgy látom, hogy nagykereskedelmi szinten itt persze van különbség a között, hogy érzünk-e valamit, vagy van-e bizonyítékunk, de én úgy érzem, hogy itt eléggé kartelszerűen működnek a, a szolgáltatók, nem akarják egymást bántani, és úgy gondolom, hogy ez kötődik a versenyképességhez, és egy kicsit aggaszt az, sőt idegesít, hogy állandóan plafonértékeket alkalmazunk azért, hogy valami olyasmivel foglalkozunk, amivel kapcsolatban azt érezzük, hogy itt kartel van. Ez szerintem nem helyes eljárásmód. Szerintem a meghallgatás során sokkal jobban koncentrálni kell erre a kérdésre. Hogyha nincs jobb megoldás, mint a bizottsági javaslat, akkor támogatom, viszont mindenképpen cselekednünk kell. Lehet, hogy kiegészítő totális kiigazításra lenne szükség, ezt be lehet emelni a szövegbe, persze nem annak árán, hogy túlságosan későn valósuljon meg ez a dolog. Ha lehet, szeretnék két-három felszólalót javasolni majd erre a meghallgatásra. Valóban a nagykereskedelmi piacot is meg kell vizsgálnunk, amikor erről a kérdésről beszélünk. Csicsesztel kollega. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Angelikának szeretnék összetett mondani az előterjesztésért, nagyon sok munkát végzett e téren és jó munkát valósított meg. Azt szeretném megjegyezni, hogy az, hogy itt e, árplafonokat akarunk bevezetni, ennek hatása nem hozta meg az, hogy verseny lenne az ágazatban, és ahogy Philip Lambers mondta, az üzemeltetők árai a, elérték a plafont, és ott stagnálnak. Nem sikerült versenyt bevezetni az ágazatban. Ez nagyon nagy csalódást okoz, és én úgy látom, hogy a, az úgynevezett voice traffic, tehát a telefon beszélgetések volumene statikus. Amikor elkezdtünk ezen az úton járni, már elég régen, a roaming egy esetében, akkor arra gondoltunk, hogy ha arra kötelezzük az üzemeltetőket, hogy csökkentsék az árakat, akkor az emberek inkább a, fogják használni a barangolási lehetőségeket fokozottabban, de ez nem történt meg. Egyébként Göbels kollégámnak szeretném mondani, nem szabad elfelejteni, hogy ez a fogyasztók hasznára hozzuk, és nem a képviselők számára, úgyhogy a, az üzemeltetők saját maguknak alakítják az árakat, de mi természetesen a nagy közönség, az emberek számára szeretnénk könnyítést elérni, és nem pedig magunknak. A szétkapcsolás koncepciójához hasonlóan, én Homen hívom ezt, a lényeg az, hogy több versenyt kell itt bevezetni, mikor másik országba utazunk, és ami pedig a beszélgetéseket illeti, itt a az iparnak, az iparágnak ezzel foglalkoznia kell, a vállalkozásoknak, és csökkentenie kell. Angelika beszélt a számla sokról, Sajnos ez elérheti az ártatlan, tudatlan fogyasztót, amikor megkapja a számlát, és miután külföldön jár. Megvan az eredeti joganyag, ott kötelezték az üzemeltetőket arra, hogy figyelmeztessék az ügyfelőket, ügyfeleiket akkor, amikor az ár, a díjtételek nagyon megemelkednek, vagy, vagy pedig akkor, amikor roaming helyzetbe kerülnek. Itt ugye van a latin mondás, keviat emto, vagyis vigyázat, itt veszélyek vannak. Ez rendkívül fontos elv, az erre való emlékeztetés, mert az embereknek is felelősen kell dönteniük, atéren, hogy mit vásárolnak és mit nem vásárolnak. Nekem itt van egy javaslatom hogyan lehetne a fogyasztókat védeni, megvédeni hasonló helyzetektől. Mégpedig úgy, hogy a fogyasztóknak, fogyasztókhoz felhívást intézünk, hogyha rendkívül magas dítételeket szabtak ki számukra, erre vonatkozóan nagyon nehéz megszabni, vagy megállapítani, hogy mi a rendkívül magas díj, de hogyha hasonló esetek, vagy ha valakinek ez az érzése, hogy túl magas az ár, akkor erre vonatkozóan kellene felhívást intézni és valamit lépni. A másik pedig, ami a beszélgetéseket illeti a roaming terén. Ez eszköze lehet annak, hogy itt az üzemeltetőket kicsit megregularizáljuk, mégpedig úgy, hogy legyen egy díjtétel plafon. Nekem radikális javaslatom van, de szerintem ez itt a beszélgetés roaming esetében nem vált be a megközelítésünkbe, és bizony én nekem fenntartásaim vannak azt illetően, hogy beleavatkozunk a piacba, és előírjuk a díjtétel szinteket. Ez versenyellenes. Ez akkor jogos, hogyha visszaélés van a piacon. Ez így volt az üzemeltetők esetén a roaming díjaknál, de szerintem másképpen kellene erre tekintenünk, és azt kérdezem, hogy nem kellene egy második esélyt adni az üzemeltetőknek, mégpedig úgy, hogy a beszéd roaming, telefonbeszélgetés roaming esetében a plafonokat töröljük, ugyanakkor bevezetjük a szétkapcsolást, és azt mondjuk nekik, hogy versenyezhettek, de jó, versenyezhetnek, ne legyenek plafonok, de gondolkodjunk el azon, hogy lehet egy olyan időszak, amikor azt mondjuk, jó, most nincs plafon, de hogyha ezzel visszaéltek, és hogyha nem fogtok versenyezni, akkor mi visszahozzuk a plafonokat, a díjtétel plafonokat. Itt egy alternatív megközelítése van szükség. Egy kicsit aggódom, amiatt, hogy itt nem voltunk sikeresek, és most olyan úton haladunk, amikor az árakat egyre jobban ellenőrizzük, egyre több az intervenció, a beavatkozás, és ez ellentétes a kitűzött céljainkkal, figyelembe véve az egységes piacot. Köszönöm, elnök úr. Thanks. Köszönöm szépen, hát Rübis kollega következik. Nagyon szépen köszönöm a szót, és köszönöm Angelika Niblernek is nem is gondoltuk volna, hogy egy roaming 3-as irányelvre és, illetve rendeletre is szükségünk van. Azt gondoltuk, hogy a roaming egyen mindent megoldottunk, de ez is mutatja azt, hogy mi a valóság, vagyis az, hogy a technikai fejlődés nagyon dinamikusan halad, és ezért kisebb szakaszokban kell megszabnunk a keretfeltételeket, és figyelembe kell vinni, venni a jelenlegi gazdasági fejleményeket is. A politikában számunkra nem csak az fontos, hogy bizonyítsuk az állampolgároknak azt, hogy lehetséges itt egy közös piacot létrehozni. Sok szolgáltató van már, és szeretnénk elérni ezt 2014-ig, amikor a következő választások lesznek, akkor szeretnénk, hogyha még a 2014-es választások előtt az Európai Bizottság jelente nekünk arról, hogy a roaming 3-as rendelettel mi történt, hogyan, mit jelentett ez az európai állampolgárok számára. Ez egy olyan téma, a roaming kérdése, amely az európai állampolgárok számára nagyon is ismert. Arról is beszélnünk kell, hogy hogyan fogjuk majd az átláthatóságot javítani nem lehet az alapja, hogy, nem, hogy, hogy, hogy tehát a lényeg az, hogy mindig a mennyiséget, illetve az árat le lehessen hívni. Itt már van pozitív fejlemény az elmúlt napokban, hetekben a telekom cégek részéről, plusz információkat adnak arról, hogy mekkora adatmennyiséget használt fel valaki, hány percig használta ezt, ennek mennyi az ára, mekkora százalékban használta fel a csomagját valaki, ez már jó megközelítés a Telekom dosszié részéről, amely az átláthatóságot erősíti. A kilobájt alapú megközelítést kell alkalmaznunk, ennek kell kitartani. tartani. A nagykereskedelem területén pedig a terabájtokban kellene gondolkodnunk, hiszen az NTE-vel és a négy, negyedik generációs hálózatokkal már teljesen másfajta adatmennyiségek fognak érkezni, és eh, hogyha megnéz, meg akarunk nézni egy filmet, például ehhez is másfajta adatmennyiségre van szükség. Tehát meg kell teremteni a lehetőséget eh, erre, hogy eh, hogy az LTE, illetve a Wi-Fi közötti átmenet megvalósuljon a Telekomnál, a nagykereskedelmi szinten, és nagyon fontos az, hogy a Telekom cégek maguk döntsenek arról, hogy egy készülék mikor található wifi hálózatban, és mikor pedig LTE a hálózatban. Ezek nagyon fontos pontok. Az SMS tekintetében pedig biztosnak kell lenni abban, hogy valóban elküldtük az SMS-t, ez meg is érkezett, és nem és ehhez mindenképpen jó lenne az, hogyha lenne egy figyelmeztetés, úgy gondolom, hogy összesség, hogy a kiskereskedelmi szinten ki kell meg kell találni azokat a szolgáltatókat, amelyek a legjobb. Ez nagyon fontos a fogyasztók számára, hogy szabadon választhassanak a telekom szolgáltatók között. Az is nagyon fontos, hogy interneten legyen egy információ róluk, A csomagnál, az is nagyon fontos a csomagkínálatnál, hogy ne csak a készüléket adják ingyen, vagy úgy, mint olasz, aztán megnevezzék a fix költségeket is, és a teljes szerződés idejére megnevezzék a költségeket, és azt is meg kell vizsgálni, hogy a szerződés megkötésének időtartalma az még megfelelő-e. Ulfskog asszony. Det här förslaget är bra på många punkter. Köszönöm. Szerintem a javaslat nagyon jó sok szempontból, mert világosan foglalkozik azzal az abszolút helyzettel, amelyet a roaming piacon tapasztalhatunk. Nagyon jó bevezetést hallottunk erről Nibler asszonytól, ami a struktúrális intézkedéseket illeti, ugyanez vonatkozik erre a területre is. Nagyon jó, hogy itt több dolog lesz, de közben meg kell hallgatni azokat a kételyeket, amelyekről több parlamenti képviselő adott számot ma délelőtt. Meg kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy valóban igazi verseny legyen a piacon. Mennyire hatékonyak ezek az intézkedések, mert ha nem, akkor nagyon keveset fogunk elérni. Ami a díjtételek korlátozását illeti, ezek minél alacsonyabbak legyenek, minél mérsékeltebbek, és például a smart telefon felhasználók esetén megfelelő díjak kellenek. A mobil szörfözés, ezt nem csak a mostani használat szempontjából kell figyelembe venni, hanem a jövőt beli használatot is meg kell fontolnunk, mi lesz majd két-három év múlva ezen a területen, és itt bizony vannak aggodalmak. Mert hogyha értékelést kell végrehajtanunk a javaslat kidolgozását illetően a díjkorlátozásról, általában ez a plafon túl magas a jelenlegi javaslatban, hogyha egy gigabájtot javasolunk, akkor ez 900 euró lesz, aztán 700, aztán 500 euró a soron következő években, és a társadalom olyan gyorsan fejlődik ebben az ágazatban, hogy ezek nem megfelelő díjak. Ahogy Göbesz kollega mondta, egy kicsit tágabban, szélesebb értelemben kellene ezt figyelembe venni, a fogyasztók szemszögéből. Nem csak a díjakról van szó, hanem hogy hogyan foglalkoznak, hogyan bánnak a fogyasztókkal, például, hogy az ember megérthesse a számláját. Ez bizony nem működik elég jól a fogyasztók szempontjából, mikor ezekről a szolgáltatásokról van szó. Szeretnék egy kicsit többet hallani arról, hogy mi a logika itt az érveket illetően a díj tételek plafonja terén. Mert nekem valahogy ez elhibázottnak látszik, itt egy kicsit a múltba tekintünk, és nem a jövőbe. Hökmár kollega. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy frusztráltnak érezhetjük magunkat, ami e piacokat illeti amikor Rod úrhoz elmegyek Kopenhágába, aztán onnan Svédországba telefonálok, hát ez meglehetősen drága, vagy az internet szörfözés onnan szintén drága, de ha ő Malmönbe engem meglátogat, és Lulába kell telefonálni 800 kilométer rel odébb északon, akkor ez általánydíjas, vagyis nekem nem kerül semmibe. Úgyhogy ez egy furcsa paradoxon, és ez mutatja, hogy itt milyen hiányosságok vannak a piacon. Látjuk, milyen problémák vannak, és ez nem igazán modern ez a piac, nincs itt belső piac, hanem 27 különálló piac van. Néha próbálom azért megérteni, miért van ez így, azt mondják, hogy vannak itt például végződtetési díjak, egy esetekben máskor meg nincsenek, és kedves elnök úr, kedves kollégák, ez olyan, mint a fekete-fehér tévé, még mindig a nemzeti roaming van érvényben, ez annyira elavult már, ez kihívás az üzemeltetőknek, de nekünk is az alapproblémától kell megszabadulni, mert különben az árplafonokról, díjtétel plafonokról fogunk a végtelenségig tárgyalni. Mindenki szeretné, ha ezek lejjebb mennének, de nem sikerül majd ezt elérni. Mert ha visszatekintünk, a, ezek a plafon problémák már megvannak. Lamberts úr beszélt a kártelekről, a díjtétel plafonok kártelt hoznak létre, és legitimé teszik az egy fix árat. Az árak éppen ezért nem mentek lejjebb. Angelikának köszönöm a bevezetését, mert most a bizottságtól egy új, modernebb megközelítés érkezett, a szétválasztás és egy sor más dolog is terítékre került, de mire van itt szükségünk? Angelika már többször foglalkozott a telekom témákkal, ez ide beleillik, a verseny nem csak az árakra, hanem a technológiára is vonatkozik. Paul Rubi éppen most beszélt a wifi-ről. Természetesen, hogyha erre gondolunk ebben a házban, nemzetközi telefonhívásokat valósítatunk meg a különböző alkalmazásokon keresztül, a Skype-on például és egyéb módokon, és így megkerüljük a problémát. De biztosítani kell azt, hogy amikor a joganyaggal foglalkozunk ebben az esetben, akkor ne kerüljük meg itt a régi problémákat, hanem nyissunk utat az új megoldások előtt, nézzük meg, hogy mi hiányzik, és azt is, hogy milyen új lehetőségek vannak. Nagyon örülök annak, hogy az új spektrumpolitikát itt ilyen széles körben megszavazták, de amikor a spektrumot szélesítjük, és új lehetőségeket vezetünk be, például a pán-európai engedélyek esetén itt vannak a svéd-dán problémák, vagy amikor egy sor új technológia előtt nyitjuk ki a kapukat, akkor fontos, hogy ne úgy foglalkozzunk ezekkel a dolgokkal, hogy a további fejlődést megakadályozzuk. Erről még nem hallottam, de a lényeg az, hogy perspektívák kellenek, és ez olyan, mint a fekete-fehér televízió, vagyis itt kihívások vannak, és minél hamarabb át kell térnünk a színes televíziózásra. Köszönöm. Köszönöm szépen elnök úr, hogy milyen volt az élet a múltban, és milyen lesz a jövőben, és a fekete-fehér tévén, és teljes mértékben igaza van ebben. Igazából egy erőtetett rendszerről kell beszélnünk. Lehet, hogy korábban már elhangzott, de lehet, hogy naív vagyok. Viszont nem tudom, miért kell beszélnünk az árplafonokról. Hogyha tényleg egy közös piacot, egy egységes piacot szeretnénk Európában, akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy olyan piacot szeretnénk, ahol nincsen különbség az európai és a nemzeti szint között. Tehát eh, mindegy, hogy milyen árak vannak, hogyha átlépjük a határt. Egy egyértelmű európai piacot szeretnénk egységes európai árakkal, és akkor mindegy, hogy most Belgiumban, Hollandiában vagy Strasbourgban vagyunk, eh, mindig ugyanazokat a költségeket kell fizetnünk. Tehát, hogyha ezt megvizsgáljuk, akkor az a kérdés is felmerül, hogy a kiskereskedelmi felső plafonokat 2004-ben le, megszüntették, és a piaci liberalizáció sem megy egyik a másikra, és lehet, hogy értékelnünk kellene ezt is. Arra sincsen garancia, hogy ettől majd alacsonyabbak lesznek az árak. Ezen kívül azt is megkérdőjelezem, hogy a fogyasztók, hogyha például is elmegyek egy ilyen ö, boltba, akkor tényleg átlátják-e a dolgokat. Különböző szerződéseket kell kötniük, különböző szerződések vannak, amelyekkel bizonyos országokban olcsóban lehet telefonálni, máshol viszont nem, más az árazás USA vagy az Ázsiába történő hívások esetében. Tehát az átláthatóság tényleg megvan-e, amelyet tényleg választani tud-e egy ö, fogyasztó. Egyetértek Lambert kollégával, és valóban meg kell vizsgálnunk azt, hogy van-e kartel itt a szolgáltatók között, bár ez inkább a versenyok területébe tartozik. Még egy dolgot a nagykereskedelem és kiskereskedelem kérdéséről. Itt nem hiszem, hogy elő kellene írniunk az árakat, de úgy gondolom, hogy elég nagy a marzs itt. Utolsó pontként pedig lehet, hogy egy védelmi szintet kellene előírni a kiskorúak számára, hiszen főként ők használják a digitális vívmányokat, és néha ez a szüleiknek eléggé kellemetlen számlákat okoz. Tika Ah, ah, ah, Köszönöm, elnök úr. Véleményem szerint az, hogy ismét foglalkozunk a barangolási szabályzással, ez eh, nem, véletlen nem furcsa dolog, hiszen a versenyt akarjuk fellendíteni a piacon. Mivel a mobiltelefon szolgáltatások esetén nincs igazi piac, nincs igazi verseny, ez szükséges ezzel foglalkozni. És sajnos a díjtételek igen különböznek. Európában közös belső piacot akarunk, és éppen ezért az áraknak konvergálniuk kell a mobiltelefon szolgáltatások esetében. A nemzeti díjtételeknek és a barangolási díjtételeknek is, és szerintem ezt bele kell venni a rendeletünkbe. Egyet értek azzal, hogy felül kell vizsgálni a rendeletet, de el kell kerülni azt, hogy már most, már mostantól fogva bevezessük a díjtételek plafonját, vagyis egy olyan szintet, amelyet még tovább emelnének, mindenképpen felülvizsgálati záradékkel minden eset, minden olyan esetben, minden olyan döntéskor, amikor a vétételeket emelni akarják. Itt a szolgáltatások minősége nagyon jelentős szerepet játszik. A rendelet a fejlődést kell, hogy elősegítse, és az infrastruktúra fejlesztést, azt is, hogy új üzemeltetők érkezhessenek a piacra, de azt is biztosni kell, hogy valóban karban tartsák és fejleszték a már meglévő struktúrákat. Investálni kell, és az infrastruktúra tulajdonosoknak erőfeszítéseket kell tenniük e téren, vagyis karban kell tartaniuk az infrastruktúrákat. Örülök, hogy teljesítmény kritériumokat fognak bevezetni. Rubik úr ezt kiemelte nem hiszem, hogy az elfogadható lenne, hogy több nappal később kapja meg valaki az SMS-t, mint ahogy azt elküldték neki, mert ezeknek azonnal kell megérkezniük, tehát teljesítmény, kritériumok kellenek az SMS fogadás gyorsaságát illetően. Itt a szabályozó hatóságok szerepéről is szólni kell. Az interferenciákat ki kell küszöbölni, és a szabályozó hatóságoknak kell itt eljárniuk. Még mindig vannak interferenciák etéren, és a fogyasztók az EU területén ettől szenvednek, főként a határvidékeken, de az EU határokon kívül is akkor, amikor az EU szomszédos országainak, országainak nincsen rendeletük a díjtétel szabályozásra vonatkozóan. Szeretném támogatni Nibler asszony jelentését. Szerintem mindannyian versenyképes piacot akarunk, ezt szolgáltatásokat illetően, ez a jövő egyik nagy lehetősége, és egyre több követeléssel állnak elő a felhasználók is. Éppen ezért szükséges információkat meg kell adni a fogyasztóknak, a termékekről is, amelyekre szükségük van, és az üzemeltetőknek is fejlődniük kell egy korrekt piacon, és verseny piacra van itt szükség, garantálni kell a fenntartási, fejlesztési feltételeket is. Köszönöm szépen. A bizottság részéről önni a szó illetve rögtön jön majd a biztos asszony. Remélem, hogy addig befejezzük. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen a megjegyzéseket. Nagyon nagy örömbe szolgált hallani azt, hogy támogatják ezt az újfajta megközelítést a strukturális intézkedések tekintetében. Igaz az, hogy az árplafonok szabályozása nem igazán oldotta meg a roaming piacon a versenyképességi kérdéseket, és mindenképpen további alternatívákat kell keresnünk. A strukturális eh, megoldás majd ezt az alternatívát felkínálhatja véleményünk szerint. Ma délelőtt hallhattuk azt, hogy milyen fajta technikai megoldásokra lehetne szükség, és ezeket meg kellene fogalmazni a rendeletben és a javaslatunkban. A duál megközelítést alkalmaztuk, ezzel új belépőknek adhatunk lehetőséget a piacra, illetve új szolgáltatók léphetnek be a piacokra más tagállamokban, viszont a javaslat maga más alternatívákat nem zárt ki. Nagyon fontos az, hogy bármilyen fajta megoldás, amit majd elfogadunk végül, annak lehetővé kell tennie a könnyű piacra jutást, és ugyanakkor azt is biztosítania kell, hogy ez nagyon könnyen alkalmazható legyen a végfelhasználók számára is. Tehát egyszerű legyen a hozzájutás a roaming piacra, viszont lehetővé kell tenni azt is, hogy megfelelő módon lehessen vásárolni a jelenlegi szolgáltatókról. Mindemellett a fogyasztók számára pedig könnyű hozzájutást kell biztosítani a roaming szolgatásokhoz. Bizonyára hallották azt, hogy a dual eh, eh, MC megoldás mellett van egy single MC megoldás is, ezekről is beszélünk. Valeján asszony volt talán az, aki azt kérdezte, hogy ki lehet-e választani egy, a roaming eh, szolgáltatót külföldön, ha külföldön vagyunk. Igen, vannak erre is megoldások, főként az forgalom esetében Nidler asszony azt kérdezte, hogy mit jelent tene végrehajtani a szétválasztást, hogy, hogy meg kell -e változtatni a simkátyákat e mit jelentene ez a gyakorlatban. A dual ö, megoldásoknál ö, meg kell változtatni, mert olyan simkártyára van szükség a fogyasztó esetében, amely ez a Dual MC lehetőséggel már élni tud. Amikor másik megoldásokról van szó, mint például a Single MC, itt nem kell megváltoztatni a simkártyát, itt Itt ugyanazt az említőt használná mind a belföldi szolgáltató, mint pedig az alternatív szolgáltató. Természetesen meg kell vizsgálnunk a különböző megoldásokat, és az alternatív szolgáltatónak lehetőséget kell nyújtani ahhoz, hogy hatékonyan tudjanak versenyre kelni. Ezen kívül az árplafonokat illetően, hogy ezek a megfelelő szinten vannak-e. Ezt a javaslatot intézkedéscsomagként kell tekintenünk, vannak struktúrális intézkedések, melynek célja az, hogy a versenyképességet növeljék, ugyanakkor biztosítanunk kell a fogyasztók érdekeit is. Hogyha szeretnénk ösztönzést adni az új piaci belépőknek, akkor mindenképpen óvatosnak kell lennünk a, plafon, a szintekkel. A túl alacsony szint sem jó, mert akkor nincsen mozgástere az alternatív szolgáltatónak, hogy belépjenek a piacra, ez a kiinduló pont, amelyből elindultunk. És természetesen nagyon lelkesedés annak irányába is, hogy az adat plafont is csökkentsék, hiszen a roaming nagymértékben növekszik, és az árplafon jelenleg eléggé elrettentő, még így is előfordulhatnak számlasokkok. Ez a piac a legdinamikusabb roaming piac, összehasonlítva az SMS-sel, illetve a hívásokkal, az adat roaming sokkal dinamikusabb, tehát itt mindenképpen egy versenyképes fejlődés indul el, nem csak a roaming piacon, hanem a hazai adat forgalom piacon is. Röviden szeretnék szólni a potenciális kartel kérdésről, illetve arról, hogy a szolgáltatók egy közös árat fogalmaznak meg. Szerintem Hökmák úr jól rámutatott erre. A plafon érték megszabása az elősegíti azt, hogy működjenek a szolgáltatók. Tehát, hogyha tudjuk, hogy mi a maximális szint, akkor nagyon egyszerű ehhez igazítani az árakat, erre a szinten, hogy egy kicsit en, ennél alább. Ezért nagyon fontos az, hogy a struktúrás intézkedésekkel foglalkozzunk, hogy el tudjunk térni most már az áplafontól, mert akkor nem adunk egyfajta ilyen összpontosítási pontot a szolgáltatók szemmel, hogy erre a szintre helyezzék áraikat. A további átláthatóság, illetve annak lehetősége, hogy az Európai Unión kívüli roaming szolgáltatásokra is kiterjesszük ezt az elképzelést. Ez egy jó ötlet, ezt meg kellene vizsgálnunk. Elképzelésként ezt mindenki támogathatja, viszont meg kell vizsgálnunk azt, hogy ez összhangban van-e a rendelet hatájával, hiszen ez most jelenleg az egységes piachoz kötődő kérdés. És uh, itt csak az EU-n belüli roamingról van szó, tehát meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet ezt jogilag kiterjeszteni, hogyan lehet ezt e, az EU-n kívüli roamingra is kiterjeszteni. Ezzel zárnám felszólalásomat, és engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a megjegyzéseiket. Köszönöm szépen, még egyszer Angelika Niblernek adok szót. Köszönöm, elnök úr. Az órára tekintve vedre fogom. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak a sok ötletért, sok elképzelésért, amelyeket kifejeztek. Első értékelésben a bizottság javaslatát értékelve azt hiszem, hogy egyes területeken egyetérthetünk abban, hogy több versenyt akarunk, az ügyfelek, a vevők, a fogyasztók perspektívájából kell megítenünk ezt a javaslatot, és elnök úr, nem is térek ki most már az egyes részletekre, nagyon sok minden elhangzott. Azt hiszem, hogy további eszmecserék során a kollégák, jelentéstevők és valamennyi érdeklődő kolléga részvételével kell tisztáznunk majd a részleteket. Fontos az is, hogy megszervezzük ezt a meghallgatást, december 20-án ez lehetséges lenne, hogy aztán a technikai végrehajtást illetően is, amely feltétel a fogyasztók számára az alternatív szolgáltatóhoz való hozzáférést illetően, nos tehát a technikai végrehajtás is így módon biztosítva lenne, még egyszer köszönöm szépen, nagyon sok mindent feljegyeztem, és ezeket be fogom építeni a dokumentumokba, és már előre örülök a további megbeszéléseknek, vitáknak a kollégákkal. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm valamennyi résztvevőknek. A határidőket illetően még nem tudok semmi pontosat mondani, azon kívül, hogy megpróbáljuk decemberben megszervezni ezt a mini meghallgatást. Fontos, hogy a frakció javaslatokat szolgáltasson, kevés de nagyon sok segítséget nyújtó, hatékony szakértőt kell rendelkezésre bocsájtanunk, és aztán, ahogy Nibler azt is mondta, decemberben már benyújtja a jelentéstervezetét, és aztán meg eldöntjük azt, hogy mikor legyen a, beny- a módosítók benyújtásának határideje. Köszönöm ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk, és áttérünk a következő napirendi pontra. Hildegard biztos asszony éppen most csatlakozik hozzánk, és aztán folytatjuk majd a megbeszélést. Hello, welcome. Hello. Thanks. Just in time. Yeah, sorry, we the Transport Commission, but it was not a Yeah, but that's hat ja geklappt?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 körünkben ismételten üdvözölhetjük Kani Hédegárdot, az éghajlatpolitikai biztost. Már néhány ízben az az öröm ért minket, hogy eszmecserét folytathattunk vele, és a következő napokban, hetekben, hónapokban az események szükségessé teszik, hogy további eszmecserékre kerítsünk sort, hiszen együtt cselekszünk, és az szakbizottságunk érdeke amely részt vesz ezen vitában, nagyon nagy ezen témák iránt. Köszönjük tehát, hogy ellátogatott hozzánk, és eszmét, cseréltünk önnel, önnel, tessék. Köszönöm. Kedves képviselők, nagyon nagy öröm számomra, hogy ismét találkozhatok az önök szakbizottságával, és véleménycserét folytathatunk. Tudom, hogy ma a Dörbeni klímakonferencia kilátásai érdeklik önöket, de néhány megjegyzést hagyd tegyek a bizottság munkaprogramjáról és a strukturális párbeszédről. A bizottság a 2012-es programját következő kedden fogja elfogadni, és Barozó elnök úr fogja ezt elővezetni, miután a plenárison elfogadták. Ez az Európai Bizottság egyik fő cselekvési tervébe tartozik, és Barozó úr egyébként az unió helyzetéről szóló beszédében ezt kiemelte, a különböző prioritátusokat, fenntartható munkahelyek, teremtünk azért, hogy az innováció és az új technológiák, beleértve a zöld technológiákat érvényesüljenek. A zöld, a növekedés együtt jár. Tudom, hogy a klímaváltozás elleni harc és a gazdasági növekedés összetartozik. Egyébként az elnök úr világosan beszélt erről, amikor Buzek elnök úrnak küldött egy levelet a beszéd után, és a jövőbeli EU költségvetés kulcsfontosságú a klíma, klímával kapcsolatos terveink megvalósítása iránt. Ami pedig a, ezt az évet illeti, a klíma változással kapcsolatosan a 2050-es úti tervet fogadtuk el az alacsony szénfelhasználású gazdaságról, és arról, hogy a klíma kérdése a következő EU költségvetés minden részletét áthatja. Szerintem elmondani, hogy hogyan látjuk az intelligens klímapolitikát, az energia hatékonyságot, biztonságot, és ez hogyan fogja stimulálni az innovációt, a munkahelyteremtést. Ezt mi egy egésznek látjuk, és a bizottságon belül azt szeretnénk elérni, hogy megtaláljuk azokat az eszközöket, amelyek a három célnak eleget tesznek. Nagy érdeklődéssel követem az önök vitáit Pirió úr véleményével kapcsolatosan, és remélem, hogy a parlament a mi megközelítésünket támogatni fogja. Pirió úr több erőforrásra hívott fel, főként arra, hogy az energiahatékonyság növekedjen, és ez elvezet engem a következő pontomhoz. A következő MFF-fel kapcsolatos kommunikáció kapcsán a bizottság fel akarja gyorsítani azt, hogy a klíma kérdése áthassa a következő költségvetést. A következő költségvetésnek körülbelül 20%-a kell, hogy támogasson bennünket abban, hogy elérjük a klímával kapcsolatos ambícióinkat. Ez nem azt jelenti, hogy van egy nagy egységes költségvetés a klíma klímával kapcsolatos fellépése, hanem itt a kutatás, energia, mezőgazdaság minden téren ez számításba jön, és meg kell nézni, hogy hogy tudjuk ezt úgy alkalmazni, hogy a kitűzött célokat elérjük. Erőteljes jelzést küldtünk, és úgy gondolom, hogy ha az energiahatékonyságról beszélünk, és arról, hogy hogyan lehet az, az energiahálózatokat, javítani az intelligens felhasználást, az energiahatékonyságot a háztartásokban. Nagyon sok terület van itt, és itt gyorsan sok munkahelyet lehet teremteni. Az építés, az építőiparban nagy szükség lenne erre, és olyan munkahelyeket szeretnénk, amelyeket nem szerveznek ki Kínába vagy más országokba. Néhány más dolog. A tagállamoknak és az EP-nek tájékoztatásul elküldtük az, hogy hogyan fogjuk az üzemanyag minőségi irányelvet megvalósítani, és az üvegház hatással kapcsolatos kérdéseket, a fosszilis üzemanyagok terén. Mi ezt koherensen látjuk, és itt lesznek alapértékek, beleértve az olajpala és az olajhomokkal kapcsolatos értékeket. A viták most folynak a tagállamokkal, mielőtt ezt még a parlamenthez vizsgálatra átküldjük ezt a javaslatot. A fosszilis üzemanyagok esetén a megközelítés párhuzamos lesz a bioüzemanyagokkal, megközelítéssel kapcsolatosan, és a különböző készleteket illetően különböző értékeket vezetünk be, ami az üzemanyag minőségi irányelvet illeti a bizottság hatásvizsgálatot folytat, jogalkotási javaslatokat kíván tenni, mégpedig arra vonatkozóan, hogy a bioüzemanyagokkal kapcsolatosan hogyan változott meg közvetetten a területfelhasználás. El akarjuk kerülni azt, hogy most egy nagy bioüzemanyag ipart hozzunk létre, ami ellentétben áll majd az élelmiszer biztonsággal és más aspektusokkal. Ez fontos. Tudom, hogy a javaslatra már régóta várunk, ez esedékes, és először sok időt vett igénybe a kidolgozás, de a lényeg az, hogy ezt megfelelően alakítsuk ki, hiszen nagy a tét. Az elmúlt hónapokban nagy előrehaladás volt, remélem, hogy sikerül a bizottságban az év vége előtt javaslatot elfogadni. Szeretnék kiemelni még egy dolgot, elnök úr. Biztos vagyok abban, hogy ez a szakbizottságot is érdekli. Itt a légiforgalmi ágazat bevonásáról van szó az EU kibocsátási tervébe, rendszerébe. Annyit mondok erről, hogy a múlt héten az ICAO döntést hozott, ezt látták az újságban, nagyon sok harmadik fél tiltakozik. Fontos, hogy a parlament ne felejtse el, mi is ennek a története. 97 óta az EU ezen a területen nemzetközi szabályozást akar, ez még mindig így van, 2008-ban 27 tagállam, a parlament, a bizottság úgy döntött, hogy a légiforgalmat forgalmat az európai kibocsátás kereskedelmi rendszer részévé teszi. Ez az ICAO e vonalának felelt meg, 2004-ben használták ezt, vagyis döntötték ezt már el, és a nemzetközi polgári légiforgalmi társaságok azt mondták, hogy ha ebben az ágazatban is szabályozzák a klímaváltozási kérdéseket, akkor erre valóban szükség van. Megszületett a joganyag Európában, de ezt úgy kell elvégezni, hogy az európai légitársaságok ne legyenek hátrányban a versenytársaikkal szemben. A beérkező és a kiutazó vagy felszálló repülőgépek esetén egyformán kell kezelni a különböző légitársaságokat. Ezt nagyon mérehatóan átgondoltuk, és a következményt, illetően ez a sajtóban nem jelent meg, de nagyon sok párbeszédet folytattunk a protestáló országokkal, mert most van egy olyan rendelkezés a joganyagban, hogyha egy harmadik fél harmadik ország hasonló intézkedéseket hoz, akkor mentesül a mi jogszabályaink alól. Párbeszédet folytatunk Oroszországgal, Kínával, az amerikaiakkal erről, szerettem volna elmondani, hogy most ezen dolgozunk. Végül pedig, ami ezt a témát illeti, egy előzetes véleményt adott ki október 6-án az Európai Bíróság. Érdemes megjegyezni, hogy ez az előzetes vélemény arra vonatkozik, hogy az American Airlines az Európai Bírósághoz fordult. Az előzetes vélemény igen világos, nemet mondott az American Airlines követeléseire, azt mondták, nem igaz, hogy az európai jogszabálya az ICAO egyezménnyel ellentétes lenne, és az sem igaz, hogy az ICAO döntéssel ellentétes lenni, és a UNFCCC-vel sem ellentétes, vagyis az enszék alatt változási keretegyezményével, és ez nem, ennek nincs területen kívüli jellege. Biztos, hogy önöktől kérdeznek ezzel kapcsolatosan, de mi ezen dolgozunk. Befejezésként elmondanám, hogy időnként a sajtó rosszul tükrözi ezeket a kérdéseket. Azt írták, hogy, az, hogy Európából Amerikába tartó járatokon a jegyeket ez 50 dollárral megemelni, nem, körülbelül 10 euró emelkedésre lehet számítani. 85% az első évben, 82% a következő évben. Ez, ennek az összegnek 85-82%-a át fog kerülni a légitársasághoz. 1,5 euró Európán belül Frankfurtból Pekingbe kb. 2 euróval emelkedik majd az, a jegy ára. nem hinném, hogy valaki majd Abu Dhabiba át akar szállni ezen az útvonalon azért, hogy két eurót megsporoljon, vagy valaki, aki Hongkongba vagy Pekingbe tart, nem hiszem, hogy át fog szállni valahol, hogy ez kikerülje, és mondjuk két eurót megspóroljon. Itt az arányokra nagyon oda kell figyelni. Elnök úr, néhány szót szólnék a jövő évi munkaprogramról. Először is a klíma és energiacsomag megvalósításait vannak prioritások föl, az EU kibocsátás kereskedelme 2013-ban kezdődik, és erre összpontosítunk, és a CO2 rendeletet felülvizsgáljuk személyautók és teherautók esetében, a közlekedés esetében eh, innovációk lesznek, ami pedig a tengeri szállítást illeti, itt a globális akciót támogatjuk. A parlament elmondta nekünk, hogy eh, nincs itt eh, nemzetközi eredmény, ha nincs nemzetközi eredmény ettéren, akkor az európai megoldást kellene bevezetni az ágazatban. A részletekre most nem térek ki, csak annyit szeretnék mondani, hogy Kallas közlekedési biztos és jó magam a múlt évben az érdekelt felek fórumán szerveztük meg, európai érdekelt felek voltak az ágazat különböző képviselői, és megvitattuk, hogy eleget kellett tenni ennek a kötelezettségnek, amelyet a parlament és a tanács rót ránk. Na, a lényeg az, hogy már bevontuk a, az érdekelt feleket. Az F gáz joganyaggal is jövőre foglalkozunk, mert itt jelentős kibocsátás csökkentést irányozunk elő. 2012-ben továbbra is aktívan részt veszünk a nemzetközi tárgyalásokon, amelyek a klímaváltozással foglalkoznak, de ez természetesen nagyon is attól függ, hogy mi lesz a Dörbeni konferencia eredménye. Befejezésként, elnök úr, beszélhetek erről hosszasan is, meg röviden is, de inkább rövid leszek. Durbanben három fő dologgal kell foglalkozni. Hogyan vál, valósítsuk meg azt, amit már a világ megállapodott Cancúnban. Lehet, hogy unalmas ez a politikusok számára, de egy hosszú listát kell megvalósítani, nem elég döntést hozni, ezt leírni, hanem itt nagyon sok minden van. Adaptációs bizottság, technológiai bizottság, az erdőgazdálkodási változások, területfelhasználási változások, stb. Itt Dörbenben jelentősen előre kell lépni. Vannak olyan kérdések, amelyekkel Cancún nem foglalkozott, például légiforgalom, hajózás, piacalapú mechanizmusok, a tiszta fejlesztési, fejlődési mechanizmus javítása, hogyan lehet a projekteket jobban kiterjeszteni, és azért, hogy a legkevésbé fejlett országokra is ez kiterjedjen, milyen legyen a megközelítés, különálló projektek vagy más, egy sor kérdéssel Dörben foglalkozni fog. Végül pedig, elnök úr, a második elkötelezettségi időszak, a Kyoto jegyzőkönyvvel kapcsolatosan. A sajtó írt erről, eh, amikor a konferencia elindul, akkor ott van az ígéret, eh, Európa ismét kötelezze el magát a kiotói jegyzőkönyv mellett. Most eh, ez évben fog az első kötelezettségvállalási időszak lejárni, nem az egyezmény, csak az első kötelezettségvállalási időszak jár le. Itt azt mondtuk, igen, Európa szeretné az, hogy egy új kötelezettségvállalási időszak lépjen életbe, még akkor is hogy tudjuk, hogy Oroszország, eh, Japán, Kanada nem eh, kíván ennek részese lenni. Világosan elmondtuk, ezt csak eh, bizonyos feltételekkel vállaljuk, és ez a környezetvédelem mert kapcsolatos technológiával nem megyek be a részletekbe, de a lényeg az, hogy a többi nagy fejlett gazdaság mondja meg nekünk, hogy mikor fog csatlakozni a klubhoz, az erőfeszítésekhez. Ez mit jelent? Mindannyian látjuk, hogy nem lehet kötelező érvényű intézkedéseket hozni, amit Európa akar, és a üzleti körök is akarnak, de meglátjuk, hogy mi történik az USA-ban és a világ más részei, mielőtt ezt vállaljuk. De Európa hidat kíván építeni, egy második kötelezettségvállalási időszakot bevezetni, de hogyan tegye ezt meg, hogyha többiek nem csatlakoznak majd hozzánk? Kell egy úti terv, egy mandátum Durbanben, megadott ütemtervel, határidőkkel, amikor az összes nagy gazdaság, USA, Brazília, Kína és mások megmondják nekünk, hogy mikor fogják ők is elkötelezni magukat. Befejezésként pedig, elnök úr, ma két útunk van, két pályánk, itt a fejlődő országok, Kyoto szerint ők önkéntesen tehetnek lépéseket, de nem kötelező számukra majd pedig a fejlett országoknak teljesíteniük kell. A kérdésem a következő. A 21. században mennyi ideig tart még ez a megosztottság? Kína fejlődő ország, mint Mali, meg Malawi? Világos, hogy látnunk kell az, hogy a világ olyan pont felé tart, amikor különböző dolgok iránt kötelezzük el magunkat, és a hagyomány az, hogy hamarabb elkötelezik magukat a fejlődő országok, a fejlett országok, mint a fejlődő országok. De miért nem lehet az elkötelezettségnek, a két elkötelezettségnek egyforma jogi értéke? Ezzel a nagy kérdéssel foglalkozunk majd Dörbönben. Elképzelhetik, hogy a vita nem lesz könnyű, de remélem egyetértenek azzal is, hogy erre valóban szükség van a 21. században, hiszen kölcsönösen függünk egymástól, és nem tudjuk elérni a két Celsius fokos célt, hogyha dőlben csak korlátozott országokra terjed majd ki. A nem OECD országokról is volt szó, most 70%-át teszik ki a növekedésnek és az energiafelhasználásnak. A feltörekvő gazdaságok is részt kell, hogy vegyenek ebben a megoldásban, különben nem tudjuk megoldani azt, hogy a 2 Celsius fok alatt maradjunk a hőmérséklet emelkedést illetően. Sok évre volt szükség arra, hogy ez kialakuljon, de most már kellenek határidők, kell tudnunk, hogy a többiek mikor csatlakoznak. A másik a finanszírozásról is biztos lesz vita. A finanszírozás rendkívül fontos. Európa eleget tesz a kopehágai kötelezettségének, de senki se higgye, hogy Dörben egyetlen eredménye a hosszú távú finanszírozás lesz, a nélkül, hogy nincs eredmény a többi területen. Kiegyensúlyozott csomagtervnek kell lenni, nem tudjuk magunkat elkötelezni pénzügyileg, hogyha nincsenek specifikus erőfeszítések más területen is. Hát így néz ki most ez a játszma három héttel Dörbön előtt. Nem lesz könnyű, de vannak már tapasztalataim, és ezek azt sugalják, hogy nagyon sok ország próbál az EU mellé állni. Megértik, hogy ha egy második elkötelezettségi időszak lesz feltételek nélkül, akkor nagyon nehéz lesz sikeresnek tekinteni Dörbönt a környezet számára, mert nem sikerül akkor a, csökkenteni a kibocsátás, hogyha mások nem csatlakoznak, és ez itt a tét Dörbönben. Köszönöm. Darf mich ganz, ganz herzlich, Frau Kommissarin, bedanken. Köszönöm szépen, biztos asszony, ezt az alapos beszámolót mindarról, ami jelenleg zajlik, és amely rövidesen előttünk el, és hogyha megengedi, akkor kezdjük is a képviselői hozzászólásokkal. Jordan Cizely kap szót elsőként. Romana. Hvala lepa predsedujoči eh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Köszönöm eh, szépen Hidegárd asszonynak is eh, azt, hogy eljött. Nagyon nyílt a viták során, ez vonatkozik mind az elmi, mind pedig az ITRE szakbizottságra. Két rövid megjegyzésem lenne. Megelmítette a 2050-es úti tervet, és azt, hogy ezt a következő évben kell elfogadni. Remélem, hogy a tanácsi hangulat pozitívabb lesz, mint amilyen most. A parlament is foglalkozni fog ezzel. A dokumentum nagyon fontos a gazdaság számára is, hosszú távú ambíciókat fogalmaz meg, és igazából egy utat az ambíciók szempontjából, de a stabilitáshoz is hozzájárul. A kérdésem a következő lenne. Az ön véleménye szerint, tehát nem a formális álláspontját, a hivatalos álláspontját kérdezem, hanem az ön véleményét. Hogyha ez a 2050-es úti tervet elfogadják, akkor mit kell megváltoztatnunk 2020-ra? Ez volt az első kérdésem. A második kérdésem. Említette a költségvetést, illetve azokat az elvárásokat, hogy a költségvetés 20%-át a klímaváltozással kapcsolatos fellépésre kell koncentrálni. Hogyha komolyan akarunk lenni, akkor ezt a százalékot még emelni kellene, hiszen ide beletartozik a növekedés, a mezőgazdaság, a kohézió, stb. Jó magam, szeretnék a következőre rámutatni. Az Európai Unió költségvetése főként a nagy projekteket támogatja, viszont hogyha a klímaváltozásról beszélünk, akkor számos kis projekt is hasznos lehet. Tehát a következőt kérném. Azokat a célokat, amiket klímaváltozási célként különítettek el, azoknak magában kell foglalni a kisebb projekteket, nem csak a nagy projekteket. Második, vagy harmadik pontom, Durban. Mindenképpen támogatom az ön megközelítését. Valóban reális megközelítésre van szükségünk, és hogyha az Európai Unió tényleg úgy jár el, ahogy ön mondta, akkor az nagyon jó lesz. Lenne egy kérdésem a Kyoto 2-vel kapcsolatban is. Ön azt mondta, hogy az Európai Unió igent mond, viszont bizonyos feltételek mellett. Ezek a feltételek azok, hogy más nagy gazdaságok csatlakozzanak a mi erőfeszítéseinkhez. A következőt szeretném még öntől tudni. Mikor és milyen módon kell megtenni ezeket a kötelezettségvállalásokat? A szakértők szerint csökkentenünk kell a CO2 kibocsátást 2050-re a lehető legköze, legkésőbb. Ez volt az egyik kérdésem benne kapcsolatban, a másik pedig az, hogy nagyon fontos felismerni azt, hogy a technikai mechanizmus milyen itt. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy végrehajtsuk azonnal annak az elvét, hogy csak a fellelhető legjobb technológiát alkalmazzuk az egész világon, mert megvannak a legjobb technológiák, tehát nem kell a jövőre várni, de a megállapodás a technológia átadásról, illetve a legjobb technológiák felhasználásáról szükséges. Úgy vélem, hogy ennek mindenképpen prioritást kell adni. Frau Köszönöm szépen, Márkis. asszony következik. Uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, tisztelt uh, elnök úr, és köszönöm a biztos asszonynak is az átfogó felszólalását. Mindenki az innovációról beszél manapság, mégis én azt látom, hogy az innovációt nagyon nehéz elérni. Ez olyan, mint a folyék, olyan, mint a szappan, próbáljuk megmosni a kezünket vele, de mindig kicsúszik a kezünkből. Tehát a bizottság terveivel kapcsolatban, és azt látom, hogy mindig kutatásra próbálnak koncentrálni, viszont nem látom azt a tendenciát, hogy eléggé foglalkoznának az innovációval. Úgy gondolom, az innováció szót túlhasználjuk, divatos szóvá vált, Viszont a kérdés az, hogy milyen irányba kívánunk innovatívak lenni. Ez egy általános megjegyzésem volt. Beszél, beszéltünk a zöld növekedésről, és arról, hogy ez nyomás alatt áll a jelenlegi válság miatt. Hogyan lehetne növelni a növekedés zöld részét? Itt is sok befektetést láthatok a másik irányba. Azt is említette, hogy nem szeret, Természetesen a növekedés eh, a munkahelyekhez kötődik, és nem szeretnénk ezeket elveszíteni Kínával szemben. És eh, például eh, a múlt évben is volt egy olyan irányelv, amelyet nem úgy alakítottunk ki, amely megfelelően lenne. Például itt megpróbáltuk megvédeni a piacot Kínával szemben, szerintem sokkal inkább arra van szükség, hogy fenntartató termékek szülessenek. Sokkal jobban kellene erre figyelnünk. Meg kell vizsgálni az irányelveket, hogy valóban ezzel megmaradnak-e munkahelyek az EU-ban, de lehet, hogy maga az irányelv az klímabarát, viszont ezzel elveszítünk munkahelyeket az Európai Unióban. A klímaváltozás során új irányokat láthattunk, legyünk hatékonyak az erőforrásokkal, tehát nagyon is koncentrálunk az erőforrás hatékonyságra. Ön nagy figyelmet szentel a széndiokszid kibocsátásra, viszont hol van a szinergia az e, erőforrás hatékonysággal, a, hol van a Rio plusz 20-szal kapcsolatos szinergia. Azt szeretnénk, hogyha nem csak szín, a széndiokszid kibocsátás csökken, hanem az energiahatékonyság is megvalósul, és ilyen termékeket láthatnánk. Az erőforrás hatékonyság kérdése, ez rendkívül fontos, és ezzel munkahelyeket is lehetne teremteni, illetve ezzel el lehetne érni azt, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentsen, csökkenjen, viszont nem sikerült megfelelnünk az energetékonyság irányelvnek sem a magánháztartások, illetve a szociális lakások esetében. Hogyha tényleg azt szeretnénk, hogy ez tényleg hatékony legyen, akkor miért nem lehetne lefedni az összes épületet, és nem csak azt, ami a mi közvetlen irányításunk alatt van. A légiközlekedés, igen, be kell vonni a, a légközlekedést is, már régóta voltak erről tervek, és valóban éllovas szerepet kell betöltenünk. Még mindig emlékszem Kopenhágára, ez rendkívül beleégett az emlékezetembe, hogy mi történt ott, nagyon ambíciózusak voltak, elkötelezettek voltunk, viszont nem igazán sikerült a többieket magunk mögé állítani. Egy kicsit ettől tartok a légiközlekedés és az ETS viszonyában is. Én félek attól, hogy ennek meg lesz az ára, és mit történik akkor, ha elkésünk? Mi lesz eh, akkor az ambíciójunkból? A jelenlegi gazdasági állapotok közepette, hát lehet, hogy bizonyos társaságok csődbe mennek, lehet, hogy a végén majd az USA és Kína csatlakoznak majd, de lehet, hogy akkor már túl késő lesz, és lesznek olyan cégek, amiket a kínaiak felvásárolnak. Ha tényleg szeretnénk megoldani a légközlekedési kérdést, akkor miért nem változtatjuk meg az áfa szabályokat? Miért nem lesznek itt kivételek? miért nem változtatjuk ezt meg? Egyetértek önnel abban, hogy a végrehajtása a lehető legfontosabb, és jó, hogyha vannak jó terveink, de ennél jóval fontosabb az, hogyha ezeket úgy hajtjuk végre, hogy azokat végre kell hajtani. Durbanban szeretnénk egy megállapodást, Kopenhágában is szerettünk volna. Nem lehetne az inkább, hogy kisebb részleges megállapodásokat hozunk létre, és ez majd, ezek majd elvezetnek a végső célunkhoz. Köszönöm, és sok szerencsét. Kollégin Hall. Hall kolléga következik. Thank you, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos asszony, nagyon átfogó és nagyon sok információval szolgáló bevezetőjét. Nagyon-nagyon sokat segít nekünk ezzel, mint mindig. Vannak olyan területek, amikről szerettem volna önt megkérdezni részletesebben. Érdekes volt az, amit az üzemanyag minőségről szóló irányelvről mondott, és köszönöm a támogatását. Ezzel kapcsolatban gyakran találkozott ennek kapcsán a parlamenti képviselőkkel. Érdekelne az, hogy ön hangsúlyozta, hogy eh, lesz, lesznek bizonyos eh, értékek minden üzemanyag esetében, és nem tudom, hogy van-e párhuzam a között, amit mi követeltünk a foszilis üzemanyagok esetében, és amit a bioüzemanyagok esetében követeltünk. Az is érdekelne, hogy mi ez az indirekt eh, földfelhasználási változás. Igazából azt nem is ismerjük, teóriák vannak ezzel kapcsolatban, de mit fog majd javasolni ebben a javaslatában az Európai Bizottság? Lesznek-e itt külön értékek minden bio állomány esetében, és hogy mikor fog ez megvalósulni. Lenne egy általános kérdésem is jelenleg foglalkoznak-e bármilyen racionalizációjával, illetve um, az összekapcsolásával a élelmiszer irányelvnek, illetve a bioüzemanyag földfelhasználási irányelvnek. A második kérdésem Durban kapcsolatos. Említette a, a tiszta feldési mechanizmust, a clean development mechanizmust. Vannak-e itt konkrét projektek a fejlődő országok esetében, például a Szahara alatti területek esetében Afrikában? Milyen kapcsolatai vannak, illetve milyen kapcsolatban áll Pibax biztos úrral ezzel kapcsolatban? Beszélnek-e a mindenki számára elérhető energiáról, és arról, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a clean development mechanizmus hozzájáruljon az energiához való hozzáféréshez mindenki számára. jó, képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos az, hogy nagyon világosan tárta elénk a jövőbeli programokat, és az, hogy mit várhatunk Dörbenből. A második vállalási időszakra vonatkozóan szeretnék kérdezni. Szerintem ez fontos, nehéz döntés lesz Európa számára. Szólt ön a feltételekről. Szeretném megkérdezni. Két feltételt kellene szabni. ami a feltételek részleteit illeti, szerintem az egyik az kell, hogy legyen, hogy az energia intenzív, intenzív energia felhasználású szektorokat, ágazatokat hogyan fogjuk kezelni, és a kibocsátás áthelyezési programmal mi történik. Lehet vegyíteni ezt kötelező érvényű célokkal a gazdaság számára ágazati megállapotások születhetnek a cél ágazatok esetében, és ezt kombinálni lehet azzal a bánásmóddal, amelyet a kiotói jegyzőkönyv értelmében valósítunk meg, lehet egy mátrix, a célzott ágazat szerepelhet ebben, és a célok egy-egy ágazaton belül. Hasonló dolgokat bevezetek már a légiforgalom, légiközlekedés és az erdők esetében. Olyan ágazatokat lehetne figyelembe venni, amelyeket érinthet a második kötelezettségvállalási időszak. Ön szerint ez része lesz a tárgyalásoknak? Másodszorban beszélt arról, hogy a CDM-et átalakítják, ez nem teljesíti a célokat, vagyis a legsérülékenyebb országokat érinti. Arról is szólt, hogy van egy másik út a tárgyalások esetén. A CDM-et szintén a tiszta fejlesztési mechanizmus, a CDM, erre szükség van, de ennek másnak kell lennie foglalkoznak ezzel, kérdezném öntől azt, hogy ezt a két feltételt fontolgatják, és mi erről a véleménye? Köszönöm szépen. Még egy kérdéssel szeretnék csatlakozni. Az utóbbi időben a parlamentben, de más helyeken is azt mondják, hogy a legkevésbé fejlett országokkal való együttműködéssel kellene foglalkoznunk leginkább a széndiokszid csökkentés tárgyában. Miért kellene a legkevésbé fejlett országokkal foglalkoznunk, amikor a küszöbországok sokkal érdekesebbek és sokkal ö, másabb széndiokszid potenciáljuk van? Burun, miért kellene Burundival vagy Málival tárgyalnunk, amikor Oroszország, Kína, Brazília is létezik. Talán valamit rosszul értettem, de jó lenne, hogyha ezt tisztáznál. Köszönöm szépen. Nos, tehát most ezzel meg is szakítom a hozzászólók sorát, és biztos asszonynak adom meg a szót. Uh, first two, uh, Köszönöm szépen. Ami az úti tervet illeti, mi lesz más, hogyha elfogadjuk az úti tervet. Az úti terv szerint először az energiahatékonyságra fogunk hangsúlyt helyezni. Mi lesz más majd 2020-ban? Akkor erősíteni kell az energiahatékonyságot Európában. Ezért az MFF-el, a strukturális alapokkal, az infrastruktúra csomagtervel, foglalkozunk, és megnézzük, hogy mit tesznek a tagállamok az energia hatékonyság érdekében. Ez benne van a 2020-as célokban. Ez az egyik legköltséghatékonyabb dolog, amit Európában tehetünk, ezért kellene ezeknek a céloknak megfelelni. Azt is elmondhatom, hogy látjuk a az alacsony szénfelhasználású úti terv hatását. Vannak olyan ágazatok, vállalkozások, amelyek a saját úti tervüket is kidolgozzák. Így jobban lehet látni majd a potenciált, és a jövő héten egy másik nagy vállalat fogja a saját úti tervét előterjeszteni. Ez nagyon jó. Itt a közlekedési politikában, például nem csak mi a bizottságban, költségvetés terén, hanem a tagállamok, városok, önkormányzatok, amikor terveznek, akkor már jelezhetik, hogy mit és hogyan tudnak csökkenteni 2030, 2040-ig, 2050-ig különböző ágazati politikákat, illetve a kapot is zöldesíteni, vagy zöldíteni akarjuk. Itt is, tehát ágazatról ágazatra kívánunk haladni. Ennek azonnali következményei lesznek. Nagy projekteket támogatjuk. A költségvetésben a jövő héten akarjuk ezt előterjeszteni. Jelentősen emelni kívánjuk a Life Plus program klíma részét. Az a cél, hogy kisebb projektjeink legyenek. Jó elképzelések vannak, de ezeket fejleszteni kell, és így támogatni tudjuk majd őket. Megkész asszony, az innováció, mit jelent ez a varázsszó. 300 millió ról van szó, aukcióra bocsátjuk mindezt, és lesz erre lesz arra mód, hogy a tiszta fejlesztési technológiákat támogatni tudjuk. Az Európai Beruházási Bank február 9-ig foglalkozik ezzel, és prioritásokat fognak adni a tagállami terveknek. 2010-ben akkor már elmondhatjuk, hogy melyik projektet indítsuk be. Az innováció nem csak jelszó, hanem valóban innoválhatunk, újíthatunk a különböző ágazatokban. Mit szeretnénk? Zöld asszony is erre kérdezett rá, Kavályó asszony is utat erre. Mit akarunk Dörbönben elérni? Azt szeretnénk, hogyha a feltörekvő gazdaságok, nagy gazdaságok, nagy kibocsátók úti tervet fogadnának el. Kell valamilyen határidő, mondjuk 2015-ről legyen szó, és akkor lenne egy részletes megállapodás, mikortól fogva mondjuk 2020-tól fogva, fogják hasonló kötelező érvényű rendelkezéseket hozni. Hát nem is ugyanazokat a rendelkezéseket, de olyanokat, amelyeknek hasonló értékük lesz, vagy súlyú. A másik kérdés. A jelenlegi rendszer környezeti integritásával függnek össze az egyéb projektek. Nem csak szándékról van szó, hogy majd valamikor a jövőben majd valaki követnek minket, hanem tudnunk kell, hogy mikor tudjuk a következő lépést megtenni a tárgyalásokban. Világosan szeretnék szólni, ez nem az EU ideális kívánsága, többet szeretnénk már, régóta szeret, szerettünk volna elkötelezni magunkat a következő lépés mellett, csak azt kell nézni, hogy mi az, ami lehetséges a többi nagy gazdasággal együtt, USA, Kína, többiek. Nézzük meg, hogy sikerül-e ezt az úti tervet létrehozni. Mindannyian látjuk a folyamat nehézségeit, mennyire lassú, már nincs túl sok évünk arra, hogy nagyra törőbek legyünk. Ez az egyetlen eljárás vagy folyamat domborodott ki, azt nem mondjuk, hogy ez reménytelen, és a többiek nem csatlakoznak, mert akkor elveszítjük mindazt, amiben a világ az elmúlt 13-14 évben megállapodott. A dolgok legyenek lényegiek. Nem elég csak azt mondani, hogy Európa, Norvégia, Svájc és Új-Zéland elkötelezi magát, a többiek nem, mert akkor nem érjük el a két Celsius fokos célt. Megint asszony, szinergia a erőforrás hatékonyság és az energia és klíma napirend között. A kommunikációkból ez kiderül, a különböző tárcákon keresztül kommunikálunk a bizottságon belül. Ott van az adóirányelv, lesz az éves növekedési felmérés vagy tanulmány. Megnézzük, hogy hol tartanak a különböző tagállamok, erőforrások, energia terén. Lesznek ajánlások, és itt megnézzük, hogy az energiahatékonysági klíma célok most már holisztikus jelleget öltenek a bizottságon belül. Másik kérdés, Afrika például európai prioritás kell, hogy legyen, hogy hozzáférjenek fenntartható energiához. Ez az Euró plusz 2020 egyik fő célja, mert a végén lesz egy óriási karácsonyfa, de semmi érdemi eredmény. Azt szeretnénk elérni, hogy az ENSZ panel egyik ajánlása megvalósuljon. Ban Ki-moon kérte ezt még a Rio plusz 20 konferencia kapcsán. A másik pedig a légiforgalom kérdése. Génsz asszony fél ennek a hátulütőjétől, és az esetleges gondoktól. A lényeg az, hogy szeretnénk elérni az, hogy a az európai vállalkozások a verseny területén ne szenvedjenek hátrányt. Az európai jogalkotás Európa számára hozol létre változásokat, de ne a mi légitársaságaink számára mondják egyesek. De hogyha megnyitjuk az európai légteret, akkor ez furcsa megoldás lenne. Elképzelhető, hogy hány útvonalat választanák az emberek azért, hogy kikerüljék az európai légteret. Ezt nem szeretnénk. A lényeg az, hogy globális rendszer kell, a légi útvonalak a hét tenger fölött haladnak, tehát nem megfelelő az sem, hogyha kikerüljük ezeket a területeket. El akarjuk kerülni, hogyha egy kínai vagy amerikai társaság Európába repül, akkor ugyan olyan a szennyező fizessen elvnek kell, hogy alávetve legyen, mint amikor az európai légitársaságok Ázsiába vagy az USA-ba repülnek. Tehát itt a párhuzamosságot kell követni, és ezen dolgozunk. Azt is el kell, hogy mondjam, amikor félnek itt a hátrányos következményektől, akkor el lehet képzelni, hogy van egy joganyag, három éve készült el, most már lassan elkezdjük megvalósítani, és mondjuk a Financial Times-ban a kínaiak azt írják, mint ahogy tették tavasszal, hogyha nem változtatják meg a, ezt a jogszabályt, akkor mi is lépünk, és nem lesznek megrendeléseink bizonyos cégektől. De hogyha itt engedünk a hasonló fenyegetéseknek, akkor szerintem Európa igen egész helyzetbe kerül hamarosan. És akkor, ha valaki fenyegetéssel lép fel a mi joganyagainkkal vagy jogszabályainkkal szemben, akkor minek is egyáltalán jogalkotás, hogyha mindig változtatni fogunk. Egy másik ügy, a bírósági ügy az amerikaiakkal kapcsolatosan, amerikai légitársággal kapcsolatosan. A kérdés az, hogy vajon követik-e a mi jogszabályainkat, de tudjuk, mi volt a bírósági ítélet. Ami pedig az üzemanyag minőség irányelvet illeti, most nem akarok a részletekre belemenni, mit javasoltunk. A munkát még nem fejeztük be, ezen dolgozunk, ez nem titok senki számára. Ami a lényeg, hogy itt vannak indirekt területfelhasználási hatások. Most már kezdjük elismerni, hogy van egy közvetett területfelhasználási kihatás. Afrikában hatalmas területeket sajátítanak ki, valaha ezt élelmiszertermelésre használták, helyi fogyasztásra, most pedig üzemanyagot termelnek rajta, és tudjuk, hogy az élelmiszer árak hogy fognak változni, hogyha ezt nem rendezzük. CDM, tiszta fejlesztési mechanizmus. Igen, itt vannak gondok, de el kell mondjam, azt is tudni kell, hogy a CDM rendszert 2013. januárjától változtatjuk meg Európában. Attól fogva Európának, egyébként ez már benne van a joganyagban, nem fog új CDM projekteket bevezetni a feltörekvő országban, csak a legkevésbé fejlett és a legsérülékenyebb országokban. A CDN projekteket illetően Pivász biztossal együtt dolgozunk, hogy mindezt biztosítsuk, és Kavalyó asszony, a CDM kérdés nem része a második kötelezettség vállalási időszaknak. Más feltételeink vannak, már megváltoztattuk ehhez a jogszabályainkat. Naívak lennénk Európában, hogyha nagyon sok milliárdot fordítanánk arra, hogy a fő versenytársak átálljanak egy CDM mechanizmusra, ahelyett, hogy ezt a fejlődő országokban érnénk el, és a forrásokat feléjük irányítanánk. Szerintem Royce úr kérdésére is megválaszoltam. A legkevésbé fejlett országokban munkálkodunk majd, és a CDM-et megváltoztatjuk, mert Brazília, India, Kína, Korea felé irányultak ezek a pénzalapok, ők voltak a kedvezményezettek főként 90%-ban, úgyhogy ez indokolja, hogy ezen változtassunk. Köszönöm szépen a beszélgetést, és azt az alkalmat is, hogy érveket mutathattunk be. Azt hiszem az órára tekintve, hogy most le kell zárnunk, mert a tolmácsoknak is joguk van ahhoz, hogy tartsuk magunkat az időtervünkhöz. Még ketten jelentkeztek szólás, röviden, Merkiz asszony. Eh, Igen, szeretnék valamit kérdezni, még egy dolgot. Lenne néhány megjegyzésem a légiközlekedéssel kapcsolatban. Természetesen teljes mértékben támogatom önt azzal kapcsolatban, hogy a légi közlekedésbe vonjuk az LTS-be. A legtöbb európai légitársaság számára ez nem is probléma, csak attól tartanak, hogy elvesz, elvesztik jogukat, hogy például az orosz légtérbe belépjenek és Ázsiába repüljenek. Lehet, hogy ezeket a jogokat visszavonják majd, el fogják veszíteni üzletük egynegyedét, és nem igazán lehet látni azt, hogy hogy, hogy most lehet, hogy kicsit meg kellett változtatni ezt a menetrendet, vagy csak az életbelépést egy kicsit megállíthatnánk. Persze csak hónapokról beszélek, nem évekről elnök. Úgy gondolom, hogy mindannyian ö, tudjuk, hogy miről van szó. Kalinská, Bobinská, asszony, az egyéb pontok alatt szeretnék hozzászólni. Mondhatom? Igen. Szeretném Ötinger biztos urat meghívni az egyik jövőbeli ülésünkre, és lehet, hogy beszélhetne arról, hogy hogy állnak a tárgyalások az Európai Unió és Oroszország között a harmadik csomag tárgyalásáról, illetve végrehajtásáról. Elnök, jó javaslat, ezen leszünk, hogy ezt megvalósítsuk. Persze nagyon nehéz, nehéz megtalálni megfelelő pontokat a biztosoknál, de ha ma sikerült, akkor legközelebb is sikerül. Köszönöm szépen a kívülne ülést, és hirdegelt azt, hogy gyorsan válaszol. Gyorsan fogok válaszolni, hogy tudják, E hónap végén oroszországi szakértők érkeznek Brüsszelbe, hogy tárgyaljanak a szakértőinkkel. A múlt héten Moszkvában beszéltünk erről több más téma mellett. Szeretném, ha tudnák azt, hogy mi nem csak ülünk a babérjainkon, és nézzük, hogy mi fog történni, és azt is tudniuk kell, hogy igen, a jogszabály 2012. január 1 fog életbe lépni, de már elmondtuk minden légitársanak, hogy mennyi szabad elkülönítést kapnak, tehát 2013-ig nem is fog ez előfordulni, tehát így van kialakítva a jogszabály, és utána fogják ezeket visszakapni. Tehát több időnk van, mint ahogy az első pillantásra látszik. Ma november 10 van, január 1-én fog ez előre, vagy életbe lépni, de 2013 ig azért még van időnk, hogy megoldást találjunk. Viszlát, mondja az elnök, a következő alkalommal találkozunk.